Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőit. Az Európai Parlamenti Hét alkalmából itt az Európai Parlament brüsszeli plenáris termében. Köszönöm az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek, hogy eljött, üdvözöljük itt nálunk a parlamentben. Hölgyeim és uraim, szeretnék néhány eljárási dolgot tisztázni. Utána egy rövid hivatalos megnyitót tartunk, utána az Európai Bizottság elnöke Juncker úr beszél, utána pedig 10-10 percre szót kap Beresz asszony, aki saját kezdeményezésű jelentését adja elő, a gazdasági kormányzás áttekintése, bemutatja anyagát, utána Lolita Csigán kolléganő beszél, a lett elnökség nevében, a lett parlament nevében, ő is a gazdasági kormányzásról, annak kilátásairól beszél majd. Utána pedig a német Bundestag Költségvetési Bizottságának elnöke Norbert Bachte beszél a gazdasági kormányzás kilátásairól, tehát a német parlament a Bundestag nevében. Ezután pedig kérdez, felelek, kör következik, és már itt elmondanám, hogy ezt hogyan képzeljük el. Megpróbálunk lehetőleg minél több kolléganak és kollégának felszólalási lehetőséget adni, ez pedig azt jelenti, hogy korlátoznunk kell felszólalási időnket, kettő percet javasolnék felszólalásonként, ami az európai parlamenti kollégáimra vonatkozik, ez már nagyon hosszú felszólalási idő. Tehát a frakcióvezetők tudják, hogy kettő perc az nálunk nagyon sok, Tudom, hogy összességében kevés, de a kérésem önökhöz az, hogy fogadják el ezt a kettő percet. A helyükön úgynevezett speaking kárdokat, felszólalási kártyákat látnak. Minden helyre tettünk egyet. Arra kérném önöket, hogyha szeretnének részt venni a vitában, szeretnének felszólalni, akkor töltsenek ki egy ilyen kártyát, adják le, és itt az elnökségi asztalnál tudomásul vesszük, és regisztráljuk a felszólalási igényeket. Megkíséreljük úgy csinálni, hogy három nemzeti parlamenti felszólalás után egy európai parlamenti kolléganő vagy kolléga fog felszólalni. Mivel Juncker elnök úr 10 óra 30-kor elhagy minket, mivel további kötelezettségei vannak. Szeretnénk 10 eh, óra 30-ig megkapni a válaszokat. 5-10 percig válaszolhat a feltett kérdésekre. De ezért 10 óra 30-kor, attól függetlenül, hogy hogy áll a vita, megszakítjuk, és Juncker úrnak eltadjuk a szót. Rendben. I switch now to English, ladies and gentlemen. Most angolul gyorsan. Hölgyeim és uraim, a bizottság elnöke, Juncker úr, Beres kolléganő, Csigán kolléganő, Bartle kollégát szeretném üdvözölni itt az Európai Parlamentben a harmadik Európai Parlamenti hét alkalmából. Egy új lapot nyitunk az európai parlamentarizmus történelmében. Az elmúlt három év alatt nagyon sok mindent elértünk azzal, hogy intézményesítettük a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői közötti eszmecserét. 120 parlamenti képviselő jött el 26 országból. Ez pedig egy nagyon erős jelzés, hogy mindkét fél elkötelezett amellett, hogy a demokratikus európai, tehát az európai szemeszter demokratikus ellenőrzését előmozdítsuk. Az európai és a nemzeti parlamentek képviselői nem riválisok, hanem partnerek. Hiszen közös feladatunk az, hogy a végrehajtó hatalmat demokratikus módon ellenőrizzük. Minnyáján tudjuk, hogy az európai integráció csak is akkor működőképes, hogyha az Európai Parlament és a nemzeti parlament a képviselői együttműködnek. Igazából ez a parlamentek közötti megállapodás. És eh, ezt is figyelembe kell venni munkánk során. Ez a megállapodás erősítette a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepét is. A nemzeti parlamentek nagyobb elismerést élveznek most, és erősebben érvényre a szubszidiaritás, az információáramlás és a participáció. A Lisszaboni szerződés felismeri és elismeri, hogy ezen testületek együttműködése a interparlamentáris együttműködésben csapódik le. Számos lépést tettünk már annak érdekében, hogy javítsuk az Európai Unió parlamenti dimenzióját ahogy a 2009-es állásfoglalásunkban is le van fektetve. Ebben az európai parlamentarizmus kilátásai nagyon rózsásnak tűnnek, azonban a realitás az elmúlt években, a válság éveiben más képet mutatott, hiszen Európa az egyik válság csúcstól a másikig támolygott. Az állam és kormányfők pedig nagyon gyakran zárt ajtók mögött döntöttek az állam és kormányfők sok találkozása egy kicsit marginalizálta az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentet szerepét is. Az Európai Parlament érti, hogy a nemzeti parlamentek aggódnak a bizottság hatalma miatt, hiszen már nagyon korán, korai fázisban döntési joggal rendelkezik az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentnek, főleg a költségvetései bizottságaiknak nagyon fontos szerepe van a költségvetési folyamatban, hiszen önök ellenőrzik, hogy a kormányzatok jogszerűen költik-e el a pénzüket. A parlament ezen hatalma megcsorbítása demokratikus vákumhoz vezethet. Hölgyeim és uraim, ezt nem fogjuk elfogadni. Több Európára van szükség, amikor költségvetési politikát folytatunk. És ez az egyetlen előremutató út. Igazából az európai gazdaság ne fekete dobozokból álljon, a nemzeti gazdaságok fekete dobozaiból, hiszen gazdaságaink nagyon szorosan összefonódnak hogyha valami történik egy országban, az kihat a többi országra is. A európai döntéseket szorgalmaznunk kell. Az európai szemeszter pedig pont ezt a célt szolgálja. Politikai iránymutatást ad a tagállamoknak, hogy hogyan hangolják össze gazdaságpolitikájukat az Európai Unió különféle politikai területein. Ezt az összehangolást európai szinten kell végezni. Teljes mértékben támogatjuk ezt a megközelítést. De nem fogadjuk el azt, hogy több Európa legyen, hogyha ez kevesebb parlamentarizmussal és demokráciával jár. A demokratikus elszámoltathatóság az egyik legfontosabb célkitűzésünk a nemzeti költségvetések esetében is. Éppen ezért az Európai Parlament felszólítja a bizottságot, hogy ország specifikus ajánlásokat fogalmazzon meg amelyeket a nemzeti parlamentek megtárgyalnak, mielőtt a tanács elfogadja ezeket. Így a nemzeti parlamentek eh, szorosabban együtt tudnak működni egymással, az európai intézményekkel, hogy befolyásolják az európai szinten hozott döntéseket. Hölgyeim és uraim, kedves kolléganők és kollégák, nyilvánvaló az, hogy eh, a jelenlegi gazdasági kormányzási terven lévő demokratikus deficitek miatt jobban be kell vonni a munkába a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet is a döntéshozatal során és a döntések végrehajtása során. Tisztában vagyunk azzal, hogy még számos problémát kell megoldani. Számos témával kell foglalkoznunk az elkövetkezendő két nap során az európai szemeszter révén, és a 13-as cikk értelmében. Szeretnénk eh, az Európai Uniónak eh, útmutatást adni az Európa 2020-as stratégia keretében. A fenntartató fejlődés érdekében együtt kell működnünk. Együttműködés nélkül nem érhetjük el kitűző céljainkat, éppen ezért össze kell hangolnunk feladatásainkat. Nagyon fontosak a lefolytatott eszmecseréink a tavaszi Európai Tanács érdekében is, amikor az európai gazdasági kormányzási keretről lesz szó. Ha azt akarjuk, hogy működjön az európai szemeszter, akkor mindnyáján felelősnek kell lennünk. Most várom az építő jellegű vitákat, a jó együttműködést. Ezen az éves konferencián az európai demokrácia új fejezetét nyitottuk meg. Minden okunk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a következő két nap során megoldásokat találunk, és megtesszük azt a nyomást a bizottságra, amely szükséges. A bizottság elnöke itt van, akinek most át is adom a szót. Sehr verehrter Herr Präsident, äh, lieber Martin, meine... Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Martin, kedves parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselőket sok szeretettel köszöntöm itt. Martin Schulzal minden találkozó egy különös élmény. Különleges élmény. Ő mondja meg nekem, hogy 10 óra 30-ig érek rá. Ezt nem is tudtam. Nekem Eddig azt mondták, hogy negyed tizenegyig van időm, de hogyha Mártin Schulz azt mondja, hogy nekem fél tizenegyig van időm, akkor nekem fél tizenegyig van időm. Azt is mondja nekem, hogy annyi időm van, amennyit ő nekem alokált a válaszokra, természetesen fejet hajtok eme parancs előtt, és azt is mondja nekem, e, azt is megmondja nekem, hogy ma délelőtt erről van, arról van szó, hogy a parlament megmondja az Európai Bizottságnak, hogy mit csináljon. Ez minden így van, mondja Schulz e, elnök úr, nagyon jól értette a bizottsági elnök. Nos, e, azt az utolsót egy kicsit megkérdőjelezem, de ma délelőtt ugye azért vagyok itt, hogy részt vegyek ezen az Európai Parlamenti héten. Emerged. Ez a formátum, ez a fórum néhány évvel ezelőtt jelent meg, tulajdonképpen a válság közepén, de most már nagyon jól beleszoktunk, hiszen harmadszor találkozunk, amióta ezt a fajta vitaforumot megalapítottuk. Te, ma és holnap is találkozni fogunk, és az, amiről vitázunk, az, amit európai szinten ö, művelünk, az valóban úgy tűnik, hogy a közös érdeklődés és közös felelősség tárgya. Az Európai Unió közös vállalkozás, az európai intézmények és a tagállamok közös vállalkozása, és a vizsgálat ellenőrzés, a legitimitás és az elszámoltathatóság tesztjének meg kell, hogy feleljen minden szinten. Gouvernement économique. A gazdasági kormányzás, gazdasági igazgatás olyan fogalmak, olyan fogalom, amely, amelyet nem feltétlenül értenek az európai polgárok, a folyamat, ezzel kapcsolatos folyamatokat sem értik feltétel, fel, feltétlenül, illetve egészen mások ezek a folyamatok a különböző nyelveken. Az Európai Monetáris Unió létrejötte óta, vagy a Maastrichti szerződés létrejötte óta, már 91 óta másokkal együtt azt kértem, hogy a gazdasági igazgatás fogalma létrejöjjön. Ma konstatálnom kell, hogy egyre nő azoknak a száma, akik egyetértenek velem. Mindenki beszél a gazdasági irányításról, economic governance, economic steering, más nyelveken is több szinoníma létezik erre a fogalomra, tehát nem egyszerű megnevezni azt a folyamatot, amelynek előbb-utóbb létre kell jönni, el kell kezdődnie. A Maastrichti folyamatok kezdete óta mindig is a gazdasági kormányzás koordinációja mellett voltam, tehát a gazdaságpolitika koordinációja mellett. Az embernek ilyenkor eszébe jutnak a régi emlékei. 97-ben, a múlt században Novemberben egy tanácsot elnököltem, egy csúcsot, aminek az volt a célja, hogy a gazdaság politikai koordinációt megerősítsük. És a tanács úgy érvelt, hogy a tagállamoknak és a parlamenti képviselőknek nagyon jól kell ismerni a helyzetet, hiszen már mindent, hiszen minden létező szabályt meg kell ismerni. Abban az évben még kitaláltuk az úgynevezett luxemburgi folyamatot. Azt hiszem, én vagyok az egyetlen, aki ma még erre emlékszik, valószínűleg azért, mert akkor én elnököltem a csúcsot. Tehát abban állapodtunk meg, hogy minden évben létrejön egy olyan tanácsi csúcsülés, amikor a foglalkoztatásról beszélünk, illetve gazdaságirányításról. Nos, részben ezért került sor erre a mai ülésre, az európai szemesztert rendezzük meg, és azt hiszem, hogy ezzel nagyobb hangsúlyt kaphat ez az egész folyamat, amit már korábban kezdtünk el, és ez egy, ki, ez egy kiteljesedettebb folyamat, mint az előzőek. Az európai szemeszter nem irodalom. Nem csak szakirodalom. Nem egy baráti sörözés, vagy borozás. Ez komoly dolog az európai szemeszternek a tanács, a bizottság és az Európai Parlament közös tulajdonává kell válnia, de természetesen ide értem a tagállami parlamenteket is. Azt hiszem, a, az hiányzik még, hogy a tagállami kormányok, illetve a tagállami parlamentek is magukénak tudják az európai szemesztert. Ez egy, ez egy nagyon nehézkes folyamat, pedig úgy vélem, hogy a tartalomra kéne koncentrálnunk, hiszen ez egy közös munka eredménye. Egy olyan munkamódszer dolgoztunk ki, amit valójában senki sem ért. Azt hiszem, hogy a jövőben ezt le kéne egyszerűsíteni. Már régóta foglalkoztat minket ez a kérdés. Már a kezdetek óta, de az első száz nap, az, a bizottság első száz napjának a mérlege végül is lényegtelen, mindenki erre kérdez rá. Száz nap után nincs semmiféle mérleg. Lehet, hogy az embernek az egész élete után nincs egy egész mérlege. Mi, mi a helyzet egy olyan kisbabával vagy újszülöttel kapcsolatban, aki még négy hónapos nincs. Hogy lenne mérlege? Sokkal jobb lenne a boncolás eredményére koncentrálni majd öt év múlva. Azt hiszem, annak több értelme lenne, bár ez egy kicsit közönséges fogalmazásmód, és nem csak az én bizottságomról van szó, hanem az egész Európai Unió bizottságáról. Azt hiszem, le, le kell tudni vonni a tanulságot a múlt hibáiból, a gazdasági és pénzügyi válság hatásából. Fontosnak tartom, hogy a tagállami költségvetésekre imáron van némi hatása az Európai Bizottságnak, ezt felelősségteljesen viseljük ezt a feladatunkat, de nincs olyan általános jellegű megoldás, ami minden egyes tagállamra érvényes lenne. A gazdasági és szociális politikák eléggé eltérőek tagállamról tagállamra. Három tagállam esetében plusz gondolkodási időt adtunk március végéig, hogy ezek a tagállamok is meg tudjanak felelni a nehézségeknek. Olaszországról, Franciaországról van szó, és Belgiumról. rendkívül fontos az, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel érjünk, éljünk, a hatos és a kettes csomagról van szó. Ismerjük ezeknek a csomagoknak, programoknak az előnyeit, hátrányait, de ezeket előbb-utóbb felül kell vizsgálni, ugyanakkor ezek az eszközeink, ugyanakkor mégiscsak ezek azok az eszközök, amelyek meg lehetővé teszik, hogy koordináljuk a gazdaságpolitikát. Beszélünk ezekről a csomagokról, a fiskális szerződésről, a gazdasági irányításról, igazgatásról, az alapszerződések cikkére utalunk, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok a hallgatóságunkban, akik nem értik, hogy miről beszélünk. Jó lenne, hogyha egy kicsit kevésbé szakmaian, kicsit politikusabb módon beszélnénk erről. Miután a bizottság hivatalba lépett, egy beruházási tervet és beruházási csomagot is létrehoztunk, csupán néhány héttel a, hat, a bizottság beiktatása, beiktatása után 315 milliárdos csomag ez, és a bizottság és az Európai a bizottság és a tanács elkötelezte magát a parlament előtt, hogy ezt a 300 milliárdos csomagot megvalósítjuk. Erről beszéltem az Európai Parlament előtt, amikor bemutatkoztam a képviselők előtt. De vannak olyan események, amelyet nem mértünk fel megfelelően, de a bizottság és a parlament szoros együttműködésben dolgozik, hiszen a demokrácia ezt kívánja meg tőlünk, folytonos párbeszédben állunk, ez a bizottság elkötelezte magát, hogy sokkal politikusabb legyen, mint az eddigi, és szeretnénk minden ígéretünket betartani, és mi hamarabb szerettük volna bemutatni ezt a beruházási vagy befektetési tervet a parlament előtt. Nagyon nehéz egyébként létrehozni, megépíteni ezt a tervet, de alapvetően mégis pozitív volt a fogadtatás. Azt hiszem, hogy elég sok olyan ember van, aki alapjában megértette, hogy miből áll ez a terv, és ezek az emberek mind azt mondták, hogy sikeres lesz ez a terv, és hogyha a parlamenti képviselők a lehető leggyorsabban fogadják el az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, akkor azt hiszem, hogy gyorsan fel is tudjuk állítani ezt a tervet. A bizottság és a tanács egyedül, tehát önállóan a parlament nélkül is el tudta volna fogadni ezt a jogszabályt, de én megígértem az Európai Parlamentnek, hogy feléleztem a közösségi módszert, tehát az Európai Parlament társ jogalkotónak számít, ugyanolyan joggal, mint a tanács. Ebben a kérdésben a befektetési vagy beruházási csomaggal kapcsolatban is egyfajta paradigmaváltásról van tehát szó. Idáig az európai költségvetés sorai, tagállamoknak vagy vállalatoknak juttatott közvetlen támogatások voltak. Ezt megváltoztatjuk. A támogatás immáron nem jelenti a normát, tehát az európai és a tagállami szintek közötti átutalás immáron nem így történik hanem a reálgazdaságot is be kell vonni. Én nem szerettem volna, hogyha a bizottság választja ki a különböző beruházási módszereket, az Európai Beruházási Bank sokkal közelebb áll a reálgazdasághoz, mint mi. Neki lesz döntő szava. Szeretném, hogyha a tagállamok nagyobb lendülettel és elkötelezettséggel vennének részt ebben a folyamatban, a beruházási tervvel kapcsolatban, és komoly reményeim fűződnek ahhoz, hogy ez meg is történik. Egyeztetek folyamatosan egyébként az összes miniszterelnökkel. Jó lenne, hogyha meg lenne az induló tőke. De folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban a stabilitási és növekedési paktumnak is meg kell, vissza kell adni az igazi értelmét. A költségvetési konszolidáció továbbra is rendkívül fontos. Ne higgyenek azoknak, aki azt mondja, hogy az, ha az adósághoz adóságot adunk, akkor azzal csak rosszat teszünk. Nem, nagyon nagy fontossága van a stratégiai reformoknak, mindig vannak olyan tagállamok, ahol ezeket nehezebben lehet létrehajtani, de a strukturális reformok elengedhetetlenek. Így lehet csak a gazdasági növekedést fellendíteni. Fontosnak tartom, hogy növekedést pártoló, illetve munkahelyeket létrehozó politikákat támogassunk, és ezt természetesen párosítani a strukturális reformokkal és a költségvetési konszidelációval. A stabilitási paktumhoz, paktumot január 13-án egy nyilatkozatban kibővítettük egy rugalmassági dimenzióval is, de nem azért tettük ezt, hogy rugalmassági paktummá formáljuk, hanem azért, mert tudatában vagyunk annak, hogy erre van szükség, tehát hogy legyen egy rugalmassági dimenzió is a beruházási terv miatt. Rendkívül fontos téma továbbra, továbbra a fiatalok munkanélkülisége. Úgy vélem, hogy az európai szemeszternek ez is szerves részét képezi, és így a szociális kérdésekkel foglalkozó biztosnak is helye van itt, ez a múltban nem így volt. A bizottság nem szeretne egyfajta pedellus szerepben feltűnni, tehát én nem szeretném, hogyha a bizottság kioktatná a tagállamokat, nagyon fontos, hogy kollektíve járjunk el, szolidárisan, szolidárisak legyünk egymással, és megvédjük a közös pénznemet. De a bizottságnak el kell mondani, hogy mit gondol, őszintének kell lennie, és amikor döntéseket kell hozni, akkor ezt a bizottságnak kell megdeni, de jó lenne, hogyha a közös pénznemről, az egységes pénznemről szóló döntéseket közösen hoznánk meg, bevonnánk ebbe a döntéskörbe a tagállami parlamenteket is, az Európai Parlamentet is, és ne felejtjük el, hogy léteznek a tagállami ajánlások is. Sokszor azonban ezek az ajánlások a múltban nem feleltek meg a tagállami valóságnak, ezt kéne valahogyan megelőzni. Azt kértem a biztosoktól, hogy ne zárkózzanak be bizottsági irodáikba, hanem próbálják meg fölkeresni a különböző partnereket, menjenek el a tagállami parlamentekbe, a szociális partnerekkel is egyeztessenek, az ágazattal, ágazatokkal, győződjenek meg arról, hogy képesek-e a tagállamok megfogadni a tagállami ajánlásokat, egyáltalán mi a realitás a tagállamokban. Fontos lenne, hogy szabályaink előreláthatóbbak legyenek, hatékonyabbak legyenek, és ezeket az összes kormány tiszteletben tartsa, függetlenül attól, hogy ezek új kormányok, vagy nagyobb tapasztalattal rendelkező kormányok. A szabályok kivétel nélkül minden egyes európai tagállamra vonatkoznak. Nem egyoldalú szabályok ezek, és nem, lehetek ezeket egy, nem lehet ezek alól egyoldalúan kibújni. Néha fölmerül a kérdés, hogy bizonyos dolgokat felül kell vizsgálni. Nos, én meg ígértem a parlamentnek, hogy amikor kiigazítási programot kell létrehozni egy-egy tagállamban, akkor ezt meg kell előzni, ennek a végrehajtását meg kell előznie egy hatástanulmánynak, hogy szociális szempontból mit lehet, létre, mit lehet megtenni egy tagállammal, mik a lehetőségeink, és hogyan korrelálnak ezek a szükségletekkel. Az európai csúcs decemberben megbízott azzal, hogy az Eurogroup, Eurocsoport elnökével, az EKB elnökével és a tanács elnökével írjak egy jelentést, egy, írjak egy jelentést az európai gazdaság és monetáris politika irányításáról, ez az úgynevezett négy elnök jelentése. Nos, szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban is szoros együttműködést végezni. A általános természetemmel ellentétben nem szeretnék túl sokáig beszélni. Csak akkor van értelme ennek a mai ülésnek, hogyha az Európai Bizottság elnöke inkább meghallgatja a hozzászólásokat. Nem tudom, hogy mi a helyzet a nemzeti parlamentekben, a gazdasági irányítás, az európai szemeszter, two-pack, six-pack témában. Ezt szeretném meghallgatni. Úgyhogy nem azért jöttem, hogy erről beszéljek, hanem arról, hogy meghallgassam önöket. Ez nem nem mindennapos dolog. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a jelentéstevők bevezetőivel kezdjük. Először Pervans Beretnek fogom megadni a szót, aztán Csigáne asszonynak, és aztán Bátle úrnak. Perez asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök urak, kedves kollégák, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy a vitánk elején bevezett bevezethetem ezt a rendezvényt, és a gazdasági irányításról beszélhetek, mérleget vonhatok, és a kihívásokról beszélhetek. Ha megnézzük, hogy mit értünk el európai szinten ezzel a válsággal kapcsolatban, nagy benyomást tesz ránk az, hogy mit sikerült együtt elérnünk, együtt E, európai stabilitási mechanizmus keretén belül a bankunióval és a szabályok továbbfejlesztésével kapcsolatban. Közben azonban hát meg kell néznünk, hogy mi a helyzet az Európai Unióban most, és nézzük, hogy micsoda e, fatális következményei lehetnek a politikánknak, akár az Európai Unió zónán belül, vagy azon kívül. E, beszélhetünk a számokról, 11,4% a munkanélküliség ráta, a 1% alatt van még mindig a növekedés, gazdasági növekedés, deflacionista előre kilátások vannak, 1,4% alá 4,4 csökkenhet az infláció 0,8-ról mínusz 0,6%-ra. A tagállamok közötti nagy eltérés van, és ezt már láttuk azonban a válság előtt is, és ez azonban egyre súlyosabb. Innen merül fel az a kérdés, és szeretnék köszönetet mondani Jean-Claude Junckernek, hogy utalt erre. Tehát merül fel az a vitával kapcsolatban, hogy tetszik-e nekünk a gazdasági kormányzás. Az én hazámban nagyban támogattuk, ösztönöztük ezt a közös politikát, de most meg kell vizsgálnunk ezt a folyamatot tartalmát tekintve is. A következő, a legfontosabb kérdés. A a folyamat mellett milyen tartalom van mellettünk, mi a politikája ennek a közös gazdasági kormányzásnak, milyen politikára van itt szükség. Nagyon sok kezdeményezést indítottunk már, meg kell említenünk egy nagyon fontos fejleményt és kezdeményezéseket, amiket az Európai Központi Bank indított, amely független eh, intézmény Mário Draghi vezetése alatt és a rábízott mandátum tiszteletben tartása mellett, ugye, amelynek lényege, hogy 2% körül tartsa az inflációt, most egy olyan intézkedést indít be, amely eh, nek köszönhetően a gazdasági politika eszközeire irányul minden tekintet. Aztán a híres Juncker terv, ez a kezdeményezés is nagyon pozitív, a 300 milliárdot nagyon várjuk, és sokat várunk tőle. Mm, és ez a hosszú távú kiadási deficitet vajon meg tudja fordítani? hogyha megnézzük, összehasonlítjuk globális szinten a versenytársainkkal, az Európai Uniót mondjuk az USA-val vagy Kínával, látjuk, hogy nálunk az beruházások deficitet szenvedtek, nem történtek meg. Ezért kell föltenni a kérdést, hogy működik-e ez a gazdasági kormányzás, és meg kell vizsgálni azt, hogy a, az, a túlságosan kevés beruházás az Európai Unióban, ennek a hiánya vajon a szabályaink miatt történt meg. Hogyha megnézzük ezt a beruházási tervet, ez csodálatos, ez szuper, ez nagyon várjuk, de még nincs itt. És ez is azt mutatja, ennek a tervnek a kidolgozása azt mutatja, hogy ez a probléma létezik, létezik, és a szabályunk hozzáadott értékét végig kell gondolnunk. Természetesen az új típusú gazdasági fejlődéshez reméljük, hogy hozzájárul ez, és az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszik, és lehetővé teszi az ökológiai tranzakciót és munkahelyet teremt olyan költségvetési politikával, amely az beruházási terv gyümölcseit igazságosan osztja majd el. Ami a rugalmasságot illeti, a szabályok erre kitérnek, ezt nagyra értékeljük. Közben felmerül a kérdés, hogy a különböző szabályokat, amelyek a paktum megelőző és korrektív ágában szerepelnek, ezeket ugye alkalmaztuk. Tudjuk, hogy szükséges ezt a beruházási tervet beindítani, de meg kell nézni emellett azt, hogy mennyire hatékony a gazdasági kormányzásunk. Most térjünk vissza arra, amit Jean-Claude Juncker mondott. Olyan szabályokra van szükség, amely nagyobb bizalmat teremt, amely most már túlmutat azon, hogy külön független szabályokat hozzunk létre, hanem valódi poli- gazdaságpolitikát kell kidolgoznunk, és a valódi közös gazdaságpolitikát eh, kell, hogy támogassák a szabályok. Ez a mutual eh, fiscal stance, ez eh, miről szól? Az Egyesült Államok most éppen a következő évi költségvetésről vitázik, akkor megnézi, hogy mi a helyzet az országban, és megnézi, hogy milyen gazdasági politikára van szükség. Nálunk nem ilyen a költségvetési folyamat. A Nálunk a költségvetés nem a gazdaságpolitika eszköze. Nálunk egyszerűen csak a gaz az egyes tagállamok független gazdaságpolitikáinak összeadódása, kumulálódásának eszköze ez a költségvetés. Azt nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt időszakban, mire van szükség. A nemzeti parlamenteknek, az Európai Parlament, Parlamentnek, a tanácssal és a bizottsággal együtt kell együttműködnie, ez az európai szemeszternek a lényege, és ez, együtt kell kidolgozni azt a közös és világos víziót, amelyre amelyet levonhatunk ebből. E, és nem a szabályokból lehet ezt levonni, hanem a demokratikus vitából, e, amely folyik a gazdaságpolitikáról, és erre szeretnék utalni, és erre is utaltam a jelentésemben. Emellett vissza kell e, térnünk, persze szabályokra is, amelyeket elfogadtunk, ez a demokratikus vita lényegének egyik lényege, nagyon fontos dolgot szeret, két fontos dolgot szeretnék említeni, az egyik a gazdasági, makrogazdasági egyenlőtlenség folyamata, vagy szabálya. Itt a szakértőkhöz beszélek, illetve Oli eh, Renhez, aki eh, alelnökünk, a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartásban korábbi biztos, ami a tagállamok közötti eltérést illeti, mi, mit lehet ebből levonni? Konvergenciára van szükség, közben egyre nagyobb az eltérés. Ami pedig a makrogazdasági egyensúlytalanságot eh, illeti, ezek eh, nagyon kis eh, szétestek apróságokra. Nem annyira spillover beszélünk, a multiplikátorokról beszélünk, sokkal inkább az Európai Bizottság és a tagállamok közötti kétoldalú tárgyalásokra került sor, hogy milyen reformokra van szükség annak érdekében, hogy a deflacionista inflációval szembe menjen az eurózóna. Ami a makrogazdasági egyensúlytalanságot illeti, vissza kell térni a lényegre, meg kell vizsgálni a helyzetet, hogy valódi konvergenciát érjünk el a tagállamok között. A második dolog a szabályok működésével kapcsolatban a strukturális reformokra vonatkozik. Természetesen változik a világ, senki sem ringathatja magát abban az illúzióban, hogy az euró majd őt megvédi, mindenkinek el kell végezni a házi feladatát, de nézzük meg, hogy mennyire hatékony ez a házi feladat elvégzés a saját házunk táján söprögetés. Na most ahelyett, hogy egy strukturális reformokat ránk oktrojáló trojkáról beszélünk, a nemzeti parlamenteknek kell a, a politikai rezsim központjában állni. Szociális demokráciát kell, a szociális partnerekkel folytatott demokráciát kell folytatni, és nagyobb kollektív intelligenciára van szükség, ahogy a bizottság elnöke is mondta. Azt gondolom, hogy ez a feladat, amit most elkezdünk, ez kritikus, jelentőségű, szabályokra van szükség, de intelligens szabályokra, olyan szabályokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetet, a politikai, gazdasági helyzetet eh, eh, holisztikusan eh, vizsgáljuk meg. És a gazdaságpolitikára levonjuk a következtetéseket. Nagyobb mozgástére van szükség, olyan szabályokra van szükség, amelyek intelligensek, egyszerűbbek, amelyek jobban a bizalomra épülnek, és nagyobb konvergenciához vezetnek. A parlament és Jean-Claude Junckerben van egy szövetségesünk, a közösségi módszert támogatta, mindig a közösségi módszert. A demokrácia ebből profitálhat, az európai stabilitási mechanizmusban látjuk, és minden más mechanizmusban, amit szerződésen kívül fogadtunk el, hogy hova vezet ez. Azt remélem, hogy ez a vita, amely most folyik majd a szabályok végrehajtásával kapcsolatban, ez nem merül ki abban, hogy megnézzük, hogy mi a gazdaság és monetáris politikának a hiányzó eleme ahhoz, hogy a jövővel szembenézzen. Szerintem ennél messzebb kell menni. Meg kell nézni ezeket a objektív módon kell megvizsgálni a szabályokat, főleg az egy százalékos eladósodás csökkentést, hogyha valaki a 60, valamelyik ország elérte a 60 ot milyen növekedési lehetőségek vannak, milyen szabályok vonatkozhatnak erre. Mindannyian tudjuk, hogy hogy a szociális pillér hiányzik, az elnök úr ebben nyilván támogat engem, illetve az eurozóna költségvetési kapacitása is fontos kérdés, illetve a fiskális kapacitás nem a, a, a fogalom angol értelmezésében, hanem francia értelmezésében az adó unió közös adózás kérdése. Azt gondolom, hogy ez a vita lehetőséget nyit arra, hogy a gazdasági kormányzást javítsuk, meghallgassuk egymást, és ne csak fejet hajtsunk a szabályok előtt, hanem globális kontextusban közösen felléphessünk, mindenkinek a javára váljon ez, és ne a piacba vetett bizalom vezessen csak bennünket, hanem a polgárok jövője. Köszönöm. Köszönöm szépen. Beres asszony, most Csigáne asszony kap Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági elnök úr, Rén biztos úr, tisztelt kollégáim. Nagy megtiszteltetés, hogy önökhez szólhatok a litván soros elnökség és a litván, a lett soros elnökség és a lett parlament nevében. Annak érdekében, hogy a parlamenti dimenziót is bemutassam. Azzal kezdem majd az előadásomat, amit Berez asszony is éppen megemlített az előbb, ez pedig a gazdasági fejlődésről szóló elképzelés, amelyet most az Egyesült Államokban összeállt, állítottak, és amely perváns asszony szerint hiányzik Európában. Úgy gondolom, hogy igaza van, de azért azt is mondanám, hogy az európai szemeszter valamilyen módon felvázolja ezeket az elképzeléseket, mégpedig az éves növekedési jelentés formájában. Megnéztem a 2015-ös éves növekedési jelentést, amelyet a bizottság nem rég adott ki, és három olyan pillére van ennek, amelyet a nemzeti parlamentek mindenképpen támogatni tudnak. Az egyik a befektetések koordinált ösztönzése. Juncker úr egészen meggyőzően beszélt erről. Aztán a struktúrális reformok melletti megújult elkötelezettség, amely nagyon nagy, nehéz téma szokott lenni a nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek számára is, a harmadik pedig a költségvetési felelősségvállalás, az, hogy az állami, állami pénzügyek rendben legyenek. Az a kérdés tehát, hogy a nemzeti parlamenteket hogy tudjuk bevonni ezeknek a céloknak az elérésében, illetve a célokhoz vezető út és eszközök ellenőrzésében. Az Európai Bizottság nagyon elkötelezetten kezdte meg a munkáját, és megígérte, hogy együtt fog működni az, Euró- az nemzeti parlamentekkel. Timmermans úr, az egyik bizottság elnök helyettes éppen Digában volt tegnap, és megint csak aláhúzta ezt az elkötelezettséget. Nagyon örülünk annak, hogy megerősített együttműködés fog tehát folyni az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek között az európai szemeszter ellenőrzése területén is. A jelenlegi folyamat én úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőséget ad az Euró- a nemzeti parlamenteknek a befolyásuk növelésére, illetve lehetőség van arra, hogy a parlamentek ellenőrizzék az európai ügyek folyását. Sajnos hallottam az Európai Ügyek Bizottságában dolgozó több nemzeti parlamenti kollégámtól is, hogy túl sok olyan nemzeti parlament van, amely úgy érzi, hogy az európai politika alakításában nem tud részt venni. Teljes mértékben kihagyják a gazdasági koordinációs mechanizmusból őket, amely tulajdonképpen az európai szemeszter tartalmi lényege. Véleményem szerint az európai szemeszter legnagyobb lehetősége az, hogy pozitív hozzáállást nyújt a fiskális stabilitás, a koordináció, irányítás és a strukturális reformok területén, ahelyett, hogy negatívan tekinteni ezeket. Véleményem szerint nagyon, ré, nagyon sokáig negatívan tekintettük ezeket az eszközöket a tagállamokban, és csak vonakodva értettünk egyet abban, hogy ezeket ellenőriznünk kell, inkább csak akkor, hogyha attól tartottunk, hogy a pénzügyi piacokból kiszorulunk. De a nemzeti parlamentek joggal csalódottak, hogyha úgy érzik, hogy a nagyobb hatalmak elnyomják őket, és aztán ez a társadalomban is megnyilvánul, Viszont akkor a társadalom nyomást gyakorolhat a kormányokra annak érdekében, hogy meglegyenek a strukturális reforma. De nem gondolhatják azt, hogy ez mind a brüsszeli bürokraták döntése nyomán kell, hogy megtörténjen, hiszen ez egy veszélyes folyamat lenne. Philip Stephens a Financial Times-ban Time, times azt írta, hogy a populizmus a mainstream politika kudarca, kudarcával egyenlő. Tehát a nemzeti kormányokkal az Európai Parlament, a bizottság és a tanács együtt kell, hogy működjön annak érdekében, hogy a mainstream politikát megvédje és támogassa. Lehet, hogy a mainstream politika általában unalmasnak vagy száraznak tűnik, nem vonzó, és azt is láttuk, hogy vannak olyan tagországok, ahol a populizmus vonzása növekedőben van. Ennek ellenére ez az egyetlen eh, kiút. A parlamenteknek eh, meg kell győzniük a, a lakosságot arról, hogy a mainstream politika a legfontosabb eszköze annak, hogy a struktúrális reformokat el, eh, elindítsák és végre is hajtsák. Szeretném hazám példáján bemutatni ezt amikor a, az európai politikában való részvétel számít, és megnézzük, hogy hogy kell struktúrálni ezt a befolyást, akkor jó ötlet Észak-Európára tekinteni, ugyanis ott a nemzeti parlamenteknek az európai politikában való bevonása tulajdonképpen mindennapos, természetes dolog. És erre ad az európai szemeszter kiváló alkalmat. Az éves jelent, növekedési jelentés is ilyen, és a költségvetési tervezetek bemutatása ugyanilyen, és a nemzeti növekedési programokkal, illetve a stabilitási és konvergencia programokkal is ezt tesszük meg, illetve az országspecifikus jelentések is ennek a célját szolgálják. Ez is nagyon fontos eszköz az európai szemeszternek hogy ez aztán tulajdonosi érzéssel lát-e el minden nemzeti kormányt vagy parlamentet, nem biztos, de azért segít valamit. Végül a strukturális reformokról ejtenék néhány szót. Van sokféle becslés, de általában az, azt halljuk, hogy az ország specifikus ajánlásoknak csak 10-15%-át valósítják meg, az országok már pedig ez túlságosan alacsony. Úgy gondolom, hogy a Nemzeti Parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezeket az ország specifikus ajánlásokat, ezeknek a végrehajtását szorgalmazzák. Timmermans úrnak, Timmermans úr megígérte parlamentünknek, hogy gyakran ellátogat a fővárosokba, és látogatási során a strukturális reformok kérdését is gyakran fel fogja vetni a nemzeti parlamentekkel, annak érdekében, hogy nyissunk egy politikai teret annak, el, annak számára, és hogy ezzel, ennek segítségével Európa közösen növekedhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csigáne kolléganő most Bartle kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök, hölgyek, urak, tisztelt kolléganő, kollégák. Európa nincs jól. Az integráció motorja lassabban zakatol. És az európai polgárok a válságról beszélnek. És a parlamentekben is egyre Európa kritikusabb hangokat hallunk annál is inkább az a feladatunk, hogy Európát ismét jó útra térítsük. Hogyan történhet ez meg? Főleg a költségvetési politika területén. Ez érdekel minket ezen a konferencián. Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nem hiányoznak a jó szabályok. A probléma sokan inkább a végrehajtással van. Van bőven lehetőségünk, hogy Európát előbbre vigyük az adott jogi keretek között. A következőkben néhány ötletet szeretnék ehhez adni. Mi a fő célunk a pénzügy és a költségvetési politikán belül? Véleményem szerint a stabilitás és a növekedés a célunk. És itt három cselekvési területet látok, ahol jó eredményeket érhetünk el. A költségvetés konszolidálása, strukturális reformok és több befektetés. Az új bizottság eh, ezekkel a témákkal szeretne foglalkozni. Nagyon fontos az, hogy egyiket se hanyagoljuk el, hiszen csak is így eh, kaphatunk koherens politikát. Először is a költségvetés konszolidálása. Még eh, nem olyan távoli a válság, és fiskális szerződést kötöttünk, és egy stabilitási paktumot is két évvel később a vita már egy másik irányba van. Hogy ezt a paktumot lehetőleg rugalmasan alkalmazzuk. Ez a vita lényege. Az euróválság már nem annyira akut, és itt a Maastrichti szerződés szavait sokan már tehernek tartják. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Meg vagyok győződve arról, hogy a szabályoknak hiteles végrehajtást kell adnunk. Néha ez fáj, és néha népszerűtlen döntéseket is kell a parlamenteknek és kormányzatoknak hozniuk. De nagyon fontos a bizalom, hogy Európában több bizalom legyen a polgárok részéről is. Itt igazából nem többről, nem kevesebbről van szó, mint az európai politika szavahihetőségéről. A szavahihetőség itt az alfa és az omega. Németországban most sokan csodálkoznak és kritikusan szemlélik az Európai Központi Bank politikáját. Nagyon problematikus lenne, hogy eh, ha az államok finanszírozása a megfelelő konszolidáció és megfelelő reformok nélkül történne meg. Ugyanolyan veszélyes lenne az eurózóna stabilitása tekintetében is, hogyha súlyos deficittel rendelkező országok még több eh, játékteret kapnak. hiszen így nem tudják a megfelelő korrektúrákat végrehajtani. Az új bizottság a szerződések őreként nagy felelősséggel bír. Néhányan önök közül azt mondhatnák, hogy na hát ti németek állandóan azt nézitek, hogy konszolidálni kell, és elfelejtitek a gazdasági növekedést. Ez nem igaz. A fenntartható konszolidáció és a reformok a növekedés érdekében ez a két dolog összetartozik. És akkor most itt eh, áttérek a strukturális, a szerkezeti reformok végrehajtására. Egyre inkább azt az érvet halljuk, hogy a strukturális reformok eh, akadályozzák a növekedést. És eh, igazából az államháztartásokkal nem lehet megvalósítani. Általában rövid távon a strukturális reformoknak nincsenek negatív hatásai, sőt, a költségvetés tehermentesítik is, de közép és hosszú távon biztos, hogy ezt teszik. Németországban és Spanyolországban is megreform a munkaerőpiacot, tehát például az Agenda 2010-zel. Így a költségvetés tehermentesítődött. Nem az állam hanem a vállalatok feladata, hogy a növekedést generálják. Az állam feladata az, hogy a megfelelő keretfeltételeket biztosítsa, a jó befektetési légkör, a nyílt piacok, elviselhető adók, és a jó, jól működő sovány közigazgatás megvalósítására. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szerkezeti reformokat erősítsük Európában. És a hatályos jog értelmében elérhetünk pár dolgot. Vannak országspecifikus ajánlások, és szerintem ezek képviselik a megfelelő keretet. Wolfgang Schäuble, német pénzügyminiszter javaslatokat tett arra, hogy hogyan lehetne az európai szemesztert hatékonyabbá tenni. Itt erősebb bilaterális dialógusra van szükség a tagállamok és a bizottság között, és pedig már az ország specifikus ajánlások leírása előtt. A lényeges cselekvési területekre kell koncentrálnunk, és így a bizottság jobban el tudja magyarázni, hogy miről van szó. Az is nagyon fontos, hogy az országok azonosuljanak az ajánlások szükségességével és ennek tükrében vezessék le a nemzeti parlamenteikben cseréket. Csigán asszony azt mondta, hogy ő is teljes mértékben egyetért azzal. Nagyon fontos az, hogy ösztönzőket hozzunk létre. Annak érdekében, hogy az ország specifikus ajánlásokat jobban végrehajtsák. Ez előbbre vinni Európát, és az előttem szóló kolléganőm is erről tett tanúbizonyságot. Görögország azt mondta, hogy a trojka az országot egyoldalúan takarékosságra kényszerítette. Ez így nem igaz. Nyilván volt Görögországban néhány dolog félrecsúszott. De igazából, hogyha elégetjük a bécsi szeletet a serpenyőben, akkor ezért nem a hentes felelős. Görögországnak alkalmazkodnia kell. De a reformokról nem elég beszélni, azokat végre is kell hajtani. Hogyha következetes költségvetési konszolidációt akarunk, strukturális reformokat, akkor ebben csak is azt látjuk, hogy hogyan tükröződik vissza a valutaunió. És maradjon is így a jövőben is. Most áttérek a harmadik szempontra, a befektetések ösztönzésére. Néha azt halljuk, hogy a stabilitás és a növekedés a politikánk központjában áll. A több befektetés nagyon fontos ennek érdekében, hiszen a befektetések növelik a növekedést, és hozzájönnek ahhoz, hogy fenntartható legyen a költségvetés finanszírozása. Azonban itt konkrét lépésekkel is haladnunk kell. Több befektetésre van szükségünk Európában. És a globalizált piacok őrült tempót diktálnak, itt pedig több innovációra van szükségünk. Juncker bizottsági elnök javaslata is megfelelő irányba mutat. Több befektetésre van szükség. De szerintem itt a jogszabályok bonyolultságáról és ennek a leépítéséről keveset beszéltünk még, hiszen a jogszabályok csökkentése, a bürokrácia csökkentése és nagymértékben hozzájárul a befektetések szorgalmazásához. Még egy szempontot emelnék ki. Ha egy mondatban össze akarnám foglalni, több befektetésre van szükség, de nem újabb eladósodás által kellett finanszírozni. Ez a személyes meggyőződésem is. A jövőbe irányuló költéseket nem lehet újabb és újabb eladósodással finanszírozni. A költségvetésben lépésről lépésre kell haladni. Németország ezen az úton halad, nem akarja támogatni az eladósodással finanszírozott befektetéseket. 1969-ben a német alkotmányba fel is, fel is vettük ezt az aranyszabályt, hogy ne adósodjon el az állam. Hiszen eh, az eladósodást eh, lefettük. Tehát nem lehet az államnak a befektetések érdekében nyakló nélkül eladósodnia azok az országok, amelyek eh, el akartak adósodni, hogy befektessenek, nem tudtak tovább haladni. És eh, vannak olyan országok, ahol 80%-os volt az eladósodottság. Németország éppen ezért eh, írta be az alkotmányába, hogy nem lehet az államnak minden további nélkül eladósodnia. A múlt adósság spirálját le kell küzdenünk, különben az eurózóna nem lesz fenntarthatóan stabil. Hölgyeim és uraim, nagyon sok okos közgazdász van, aki azt mondja, hogy most az alacsony kamatok miatt lehet eladósodni, hogy befektetéseket eszközöljünk. De, hölgyeim és uraim, garantálhatják nekünk ezek a közgazdászok, hogy 20-30-40 év múlva ugyanilyen alacsonyak lesznek a kamatok, mint most? De ma ha belenézünk, olyan adóságokért fizetünk még kamatokat, amelyeket 50 éve eszközöltek az államok. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Már számosan kértek szót. Már jeleztem, hogy hogy szeretnénk eljárni. Kettő nemzeti parlamenti kolléga, utána egy európai parlamenti kolléga, Szeretném megkérni a felszólókat, hogy kettő percben mondják el véleményüket. A szlovák parlament részéről Blaha kolléga kapszót, utána a portugál parlament részéről Cabrita kolléga, ezután az észt parlament részéről Kalemec kolléga, utána Rodriguez asszony az Európai Parlamentből kap Remélem, hogy most mindent jól olvastam fel, tehát Blaha úr kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálom betartani Juncker úr jó tanácsát, hogy inkább politikai jellegű meg, hozzászólást tartok, nem szakmai jellegű. Először is szeretnék gratulálni az új görög kormánynak, a Szirizának. A bal oldali párt megszorítás ellenes győzelme remélem, hogy szociálisabb, demokratikusabb és stabilabb Európához vezet. Ez a fiskális kompakt és a gazdasági irányítás igazgatás kapcsolnak egymáshoz. Nos, azt hiszem, hogy ma a megszorítások kísértete lengi be Európát. Az európaiak már nem akarnak több megszorítást, ezt láthatjuk Görögországban, Spanyolországban és bárhol máshol is. A gazdasági válságot a szabad piaci liberalizmus okozta, még több piaci liberalizmus nem segít ezen. Habermas szavait nem lehet felhasználni. Vannak alternatív megoldásokra utaló jelek, szociális unióra utaló dolgok, ott van például a Szlovákiában nagyon sikeres ifjúsági garancia, vagy a stratégiai beruházások terve, ez is nagyon jó, reményteljes, vagy ott van a Tobin adóhoz hasonló adó, amely elosztaná a javakat. Szlovákia ezt támogatja, és én támogatnám az adóunió egy, egy gondolatát is, de vannak ellenkező irányú jelek is, hogy a túlságos szigorítás megöli a demokrácia, a TTIP, a szabadkereskedelmi egyezmény az USA-val, rosszat tesz az európai gazdaságnak és a zöld modellnek, és a trojka is immáron csúnyaszónak számít. Európa gazdaság történelmi választóponthoz érkezett, hogyan döntsük, nézzük meg a Szirizát, nézzük meg a Podémos, szerintem mindenképpen tiszteletben kell tartani a változást. Hogyan fog az Európai Bizottság reagálni arra, hogy Európa déli része balra tart, Görögországban kezdődött, és már folytatódik majd Spanyolországban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cabrita úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul folytatom a felszólalásomat. Az Európai Parlamenti Interparlamentáris héten én tud, talán könnyebb, hogyha angolul beszélek, mert akkor könnyebben követnek. Tehát eb, ezen az interparlamentáris héten a nép hangját tudjuk meghallgatni, a demokratikus tradíciókat tudunk, tudjuk felemegetni, a szolidáris Európáról tudunk beszélni. Az elmúlt évek során a gazdasági politika, amelyet az Európai Bizottság követett, majdnem a demokratikus európai szellemiség megsemmisüléséhez vezetett. Stagnációhoz vezetett, és a deflációs kockázat megnövekedéséhez vezetett. Portugál szempontból világosan kijelenthetem, hogy a trojka rendszer hibás rendszer volt, mert a demokratikus és, Európa, és, és ö, európai döntéshozatali ö, rendszer ellen dolgozott. A kormányok közötti párbeszéd helyett a parlamentek közötti párbeszédet kellene ösztönöznünk. Én úgy gondolom, hogy most már ennek megvannak az első jó jelei. Az Európai Központi Bank nemrég meghozott döntése is ilyen például, amely megerősíti a monetáris politika abbeli lehetőségét, hogy a fejlődést, a pénzügyi rendszerek likviditását és a pénzügyi stabilitást támogassa ugyanis a megoldás nem abban van, hogy a bankárok által elkövetett hibákért az állampolgárok fizessenek, ahogy ezt az elmúlt évek során meg kellett, hogy tegyük. Másik nagyon jó pozitív változás Juncker úr befektetési terve, ezt is élénken támogatjuk, hiszen a befektetés, a beruházás politikáját meg kell erősítenünk. Ez megerősíti olyan területeken a strukturális befektetéseket, mint az energia, a digitál gazdaság, digitális gazdaság és a más területek. Utolsó sorban pedig a rugalmasságot mindenképpen támogatnunk kell, mert ez a növekedést és a foglalkoztatást is támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kalimetsz úré most a szó. Okay. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Természetesen nem térhetünk el azoktól a politikáktól és követelményektől, amelyek például, mint a szabadpiac, a vállalkozás indítás és, a, és az állam, jogállamiság elve, amelyekre az, a sikeres nyugati rendszerek felépültek. Észtország is ezt követte, és most a gdp ink Portugáliáénál, Görögországénál és lassan Spanyolországénál is magasabb, úgyhogy ez a politika működik. Szeretném támogatni a bizottságot abban, hogy ragaszkodik az álláspontjához, és nem hagyja, hogy a Siriza és hasonló kihívások megváltoztassák alapvető módon az Európai Unió gondolkodásmódját hiszen nagyon sok év alatt alakultak ki a jelenlegi demokratikus folyamatok. A jelenlegi demokratikus szabályok alapján a görögöknek nem jár semmiféle fizetés, amíg el nem kezdik a gazdasági kiigazítás programját megvalósítani. Ne, nincs annak sem jogosultsága, hogy az Európai Unió, az bizottság és az IMF valamint az Európai Központi Bank együttműködését megváltoztassuk, esetleg a Trojka nevet megváltoztatnánk, ha az valakinek segít. Köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólási időt is a kolléga, most pedig Rodriguez kolléginája a szó. Köszönöm, két kérdésem van elnök úrhoz, Jean-Claude Junckerhez ahogy tudja, 1997-ben önnel voltam, amikor úgy döntött, hogy a gazdasági és szociális politika között jobb legyen az összehangolás. Ez igazán haladás volt. Utána nagyon sok minden történt, Lisszaboni stratégia, az Európa 2020, nagyon fontos reformok, gazdasági irányítás és reformok. De most prioritásokra koncentrálnék. Az egyik, újra kellene az európai szemesztert egyensúlyozni. Az európai szemesztert ne csak fiskális konszolidációra használjuk, de arra is, hogy munkahelyet teremtsünk és növekedést érjünk el. A kérdésem az, hogy mi az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek számíthatunk egy kiegyensúlyozottabb iránymutatásra, gazdasági iránymutatásra? és környezetvédelmi iránymutatásra. Látok még egy prioritást, ez az, hogy az európai szemesztert lássuk el konkrét eszközökkel. Nagyon pozitív volt a befektetési terv, és garantálnunk kellene, hogy ez realitás legyen. De természetesen a stabilitás beépített garanciáit is használni kell. És egy történelmi feladata van, ez pedig az, hogy megvédje a monetáris és gazdasági uniót. Most megkérdezném, hogy a jelenlegi gazdasági, szociális és politikai rendszert szeretné lecserélni egy igazi konvergencia melletti elkötelezettséggel? Remélem. Jól mondom. A következő neved. Csásió Rinckász. Képviselő Litván parlamentből. Remélem, hogy valaki felismerte a nevét. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az ülés rendkívül hasznos és aktuális. Mit tanultunk a válságból? Tanultunk-e bármit is a válságból? Most eh, talán éppen újra lendületet kapunk, de melyik irányba? a geopolitikai környezet nem stabil, és egyre rosszabb a helyzet. Ki vezeti Európát? Mi vezeti Európát? A gazdaság vagy a politika? Ha csak politika, akkor ezt kívánják az európaiak? Van ehhez előforrásunk? Másodszor. Európa nem volt felkészülve ilyen nagy válságra, sem politikai, sem költségvetési szempontból, sem gazdasági szempontból. A válság nem az Európai Unióban kezdődött. Manapság nagyon fontos megtalálni az okokat, és megérteni, hogy miért van az, hogy az Egyesült Államok gazdasága növekszik, a miénk pedig nem. A megfelelő irányba haladunk. A válság világosá tette, hogy az európai gazdasági és szociális modell nem fenntartható. Tudjuk, hogy a második világháború után most a legnagyobb a hézag a gazdagok és a szegények között, és a hézag egyre mélyül. A politikai megosztottság is, illetve divergencia is egyre növekszik. Két sebességű Európa van. Vannak, akik a szociális kohézióra, a szociális biztonságra szavaztak. A szociális biztonság, a biztosítás rendkívül fontos kérdések. Valódi szociális Európát kell felépíteni minden tagállamban. A gazdasági kormányzást erősíteni kell Mindazonáltal a történelem megmutatta nekünk, hogy a szociális aspektusok elmélyülése nagyon fontos. Hogyha nem sikerül szociális kormányzást megvalósítanunk, akkor a gazdasági kormányzás is bukik. Egyes tagállamokban 11 ezer eurót költenek szociális védelemre, más országokban 800 ezer eurót is akár. Ezt, ezeket a különbségeket korrigálni kell. Köszönöm szépen. Francia parlamentből, de mely eh, képviselő következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Ez a recesszió, amiben most vagyunk már három éve, megmutatja, hogy a koordináció, a szabályok általi koordináció nem elegendő, és ezért a valuta unióban valóban makrogazdasági diagnosztikára van szükség, hogy a nemzeti politikáinkat jobban hozzáigazítsuk az eurozóna elvárásaihoz. Egyetlen a szerződés által kőbe vésett szabály sem képes a jelenlegi helyzetet megoldani. Hogy emlékeztessek Jean-Claude Juncker szabályra gazdasági kormányzásra van szükség, hogy ehhez igazíthassuk a politikánkat. Nagyon számos európai országban a költségvetési problémákat úgy akarjuk megoldani, hogy megnyírbáljuk a kiadásokat, és, köz, és a versenyképességi problémákat pedig úgy, hogy, hogy csökkentjük a béreket. Azonban az eredménye ennek az, amit ismerünk, a recesszió, illetve a deflációs kockázat. Tehát nagyon fontos, hogy Európában a koordinációt megtaláljuk, hogy újra növekedési pályára álljunk és munkahelyeket teremtsünk. És hogy ez a konferencia a gazdasági és pénzügyi területen hozott döntéseket jobban legitimálja, az európai szemeszterben kulcsfontosságú momentumokat azonosítani kell. Az Európai Bizottság például a stabilitási programot bevezette, illetve november-decemberben az éves növekedési tervek megvizsgálása után újra kell orientálódni. Minden esetre nagyon fontos, hogy közös erőfeszítéssel eh, próbáljunk visszatérni a növekedés és a szolidaritás pályájára. Köszönöm szépen! Csukovics képviselő következik a Horvát parlamentből. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt eh, elnök úr! A horvát delegáció nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a konferenciát, és ilyen jó munkát végeztek ebben. A gazdasági kormányzás szerves része az Európai Unió, illetve az Európai Központi Bank valutára irányuló intézkedéseinek, ugyan a megoldások nem a valuta területén találhatók, hanem a valós gazdaságban. Csak úgy tudjuk megoldani a problémákat, hogyha strukturális reformokat vezetünk be, és versenyelőnyre teszünk szert. A valóság Horvátországban az olyan, hogy azt várjuk, hogy javul a beruházási ciklus, és ebben az új ciklusban jobb minőségű beruházásokat várunk. Ez is világos, hogy magában a gazdasági növekedés és a versenyképesség már előrelépés garantálhat, nem csak Horvátországban, hanem az eurozónában. Ez érvényes mind az eurozónás, mind a nem eurozónás országokra. A megszorítási politika akadályá vált. Most már a, a, az ország specifikus ajánlásoknak 10-15%-át vezették be. Az ország specifikus ajánlásoknak több mint fele nem volt sem bevezethető, megvalósítható, sem hatékony. Ezért van, ezért van így, hogy ezért van az, hogy az országspecifikus ajánlásoknak a tagállami gazdasági valóságot is figyelembe kell venniük. Ez oda kell, hogy vezessen, hogy több országspecifikus ajánlást sikerülhessen bevezetni, tehát ezeknek figyelembe kell venniük a nemzeti adottságokat. Delano képviselő következik az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök urak! A mai vita valóban rendkívül érdekes Európa jövője szempontjából, illetve a tagállamok jövője szempontjából. A holnap gazdasága az innovációra épül majd. Az innovációnak természetesen foglalkoztatás alapúnak, vagy foglalkoztatás orientálnak kell lenni. Nagyon fontos tehát a kutatás, az alkalmazott kutatás, illetve az ipar újra fellendítése. Ehhez támogatás kell, hogy működjön is a rendszer. Fontos része ennek a rendszernek a vállalkozás. A vállalkozások hozzák létre a gazdas, gazdagságot, de ez nem egy lineáris folyamat. Mindenképpen innovációnak kell ezt alátámasztani vannak olyan nagy vállalatok, amelyek próbálnak innovációval foglalkozni és termelni egyszerre, de az új vállalkozások vagy a KKV-k erre nem feltétlenül képesek. Oda kell figyelni tehát arra a kérdésre, hogy mit tehet Európa azért, hogy a KKV-k jobban fejlődjenek, hogy innovációval is foglalkozhassanak, hogy munkahelyeket teremthessenek. Szerintem vannak erre források, létre kell hozni erre forrásokat. Például az adó csalás ellen lehet föllépni, komoly harcot kell vívni az e, e, adócsalás adó ellen, illetve oda kell figyelni a tranzakciós adóra is, és a tiszta gazdaságról, gazdaságra is. Azt hiszem, hogy igazi európai egység jönne létre a tranzakciós adó mögött. Köszönöm. Köszönöm szépen, Denan úr. Most az első kör után visszaadom a szót a bizottság elnökének, aki válasza után elhagy minket, ahogy ezt már említettem, és akkor utána pedig folytatjuk az eszmecserét. Juncker úr, elnök úr, elégedettséggel állapíthatom meg, hogy a legtöbb felszólaló a bizottság munkájának alapjaival egyetért. Tehát, hogy meglegyen a költségvetés konszolidációja, a strukturális reformok és a munkahely és növekedés orientált befektetési politika. A befektetési programmal összefüggésben megemlíteném, hogy fel kellett, hogy tűnjön hogy igazából itt arról van szó, hogy ne adósságból finanszírozzuk. Ellenkezőleg legyen egy alap európai közpénzekből, de különben a befektetési program a magánszektorhoz intézett felszólítás, hogy ismét kedvező befektetési klíma legyen. Igen, a valósággal kezdődik a politika. És van elég tőke. Azonban a tőke nem nagyon találja meg az utat a reálgazdaságba, és főleg a kis és középvállalatokhoz. A befektetési programok lényege az, hogy a tőke a reálgazdaságba menjen, és pedig nem úgy, hogy adósággal finanszírozunk a növekedést. Hiszen, hogyha eladósodunk, akkor ez nem fog működni. Tehát a befektetések finanszírozása meglévő tőke bevonásával történjen, és ne eladósodással. Nagyon sok ilyen befektetési program csődöt mondott, például a 70-es években is, hiszen itt eladósodással próbáltak növekedést teremteni. Nem a költségvetési megszorításokat támogatom önmagában. Ez önmagában nem megoldás. A költségvetési megszorítás szociális problémákhoz vezet, ami egészségtelen, és amely borzasztó következményekkel járhat, a társadalom szociális megosztottságához vezethet. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy mindenféle költségvetési szigor, mindenféle költségvetési konszolidáció egyenlő a költségvetési megszorítással. Ezt nem, ez, emögé nem tudok beállni. Hosszú távon nem lehet több pénzt költeni, mint amennyi pénz van a pénztárcánkban. És teljesen felelőtlen bármit megetetni az európai választókkal, és ami a megszorítási politikát illeti, én nem tartozom azok közé, akik arra fogják ösztönözni a tagállamokat, hogy az eladósodottságukat növeljék, és többet költsenek, mint amennyi pénzük van. Valódi szigorú politikát kell folytatni, amely megfelel az elvárásoknak és a növekedést célozza. Az elmúlt években pontosan ezt csináltuk, de nem lehet mindenre rásütni azt a bélyeget, hogy, hogy megszorítási politika. Amit az elmúlt időszakban tettünk, nem minden irányult vagy vezetett növekedéshez, ezt korrigálni kell, de nem lehet egy kalap alá venni mindent és mindent elvetni, ami szigorú politikát takar. Február 12-én a négy elnök nevében a tanácsban be fogok mutatni egy elemzést, amely a válság okairól szól, amely válságban most éppen benne vagyunk. Ezen okok között látnunk kell, hogy a politikánk nem volt eléggé szigorú költségvetés politikánk. Ez az elemzés, ez a tudományos elemzés, ez megkérdőjelezhetetlen, és a jövőbeni politikánk alapját fogja képezni. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy az Európai Bizottság eh, hogyan reagált Ciprasz eh, választási győzelmére Aténban. Holnap 9 órakor találkozunk, el fogom mondani neki, amit gondolok, és ezt már elmondtam többször is telefonon egyébként teljesen világos, hogy tiszteletben kell tartani a, a választás eredményét, demokratikus váltá, választás eh, eredmény, eredményét. Az ö, eh, görög választók nagyon eh, bátran tették le a garast a választottjuk mellett. Persze, azt sem szabad elfelejteni, és ezt holnap, nem, eh, holnap hangsúlyozni fogom, hogy a többiek, a többi tagállamoknak eh, mi a meggyőződése. Nem csak egyetlen ország van válságban, nem csak egyetlen ország választott demokratikusan, a többi ország is demokratikusan választott, a többi országban is van parlament és demokratikusan választott eh, képviselői testület. Nem fogunk mindent megváltoztatni Európában, azért, mert egy országban olyan választás eredmény született, ami egyeseknek tetszik, másoknak nem tetszik. Martin Schulz elnök szavaival élnék, német televízióban mondta ezt el, amit mondott, nem az a görög választásra vártunk azzal, hogy az európai politikát megváltoztassuk. Az Európai Bizottság az elnökletem megkezdése után három héttel benyújtott egy beruházási tervet, a rugalmassági ez, intézkedésekkel egészítettük ki a stabilitási paktumot, aztán az energia együttműködés februárban napirenden van, az egy a digitális belső piac programja bekezdődött. Európa mozog, változik nem konzervatív, nem reakcionár, nem reakciós. Az Európai Bizottság egyértelműen a növekedésre és a munkahelyteremtésre koncentrál. Én szeretnék egy olyan kontinenst magam után hagyni, amely valóban növekszik gazdaságilag, és több munkahely van, mint korábban. A a görög választási eredmény megszületése előtt már letettük a garast bizonyos fontos politikai intézkedések mellett. Ami tehát az a nagyon fontos háromszög, az erények háromszöge, amelyet gyakran emlegetek, ez minden politikának az alapja. Általánosságban, Európában is. A beruházások árnyaltan kell megvizsgálni. Ez teljesen evidens, az Európai Bizottság árnyaltan fogja ezeket megvizsgálni, de hát nem lehet mindent csak adósságból finanszírozni. Amikor a tagállamok hozzájárulnak az Európai Beruházási Alaphoz, ez egy új eszköz, az FC. Természetesen a bilaterálisan finanszírozott beruházásokat nem lehet köz hitelfelvételből finanszírozni, közösségi hitelfelvételből finanszírozni, És vannak olyan beruházások, amelyek inkább nemzeti kontextusban valósulnak meg. Látni fogják, hogy öt év múlva azt fogják mondani, hogy az Európai Bizottság javasolt egy beruházási tervet a rugalmassági szabályok mellett és ezzel nagyon messze mutató víziót osztott meg bennünk. Természetesen én azt szeretném, hogy a makrogazdasági megközelítésünk és az eredményei ennek minden európai életében pozitív változást hozzanak, vannak elvek és van gyakorlat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Juncker úr. Folytatjuk az eszmecserét. Köszönöm szépen, hogy eljött Juncker úr, hogy válaszolta a kérdésekre. Mi így is úgy is találkozunk még. De most nem tudom. De folytatjuk az eszmecserét, rögtön visszatalálunk a ritmusra. Most az a lengyel szenátus részéről Vitprót kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megrendezte az Európai Parlament ezt a mai találkozót, ez a parlamentközi hét, az Európai Parlamenti közi hét a legjobb módja annak, hogy demokratikus legitimitást adjunk Európának. Azt hiszem a mai, mai témák kulcsfontosságúak az Európai Unió jövője szempontjából. Lengyelországban nagyon komoly reményeket fűzünk az európai beruházás, beruházási csomaghoz vagy tervhez, új forrásokra számítunk, stratégiai beruházásokat kell ugyanis végrehajtani. Juncker úr az imént is elmondta, illetve ez általánosságban is igaz, sokszor az ördög a részletekben rejlik. Fontosnak tartom, hogy egyfajta sokszorozó hatása legyen ennek a beruházási csomagnak. Alapvetően optimista a bizottság, amikor 21 millió euró közösségi forrást, illetve majdnem 300 millió maga, eurónyi magántőkét próbál összeforrasztani, hogy ezáltal létrejön ez a beruházási alap. Vajon működni fog -e ez? Vajon nagyobb lesz a hajlandóság arra, hogy európai projekteket támogasson a magántőke, pedig ezek elvileg nagy rizikófaktorú beruházások. Aztán ott vannak a az európai projekt kötvények. már 2011-ben elindult ez a folyamat, de még mindig nem álltunk be a megfelelő utazó magasságra. Valóban működni fog ez? Valóban meg 15-szöröződik majd a beruházott magántőke hatása? Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A következőt mondanám. Nagyon hosszú a felszólalók listája. Nem tudom, hogy 11 óráig meg tudunk mindenkit hallgatni de mindenképpen megpróbáljuk. De tudják, hogy 11 órától átmegyünk bizottsági megbeszélésekre, és minél rövidebben szólalnak fel, annál jobb. Lord Davis a következő. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Mm, úgy gondolom, hogy minnyáján nagyon nagyra tartjuk ezt. Három pontra koncentrálnék. Először is az Európai Unió, és főleg az Eurózóna nagyon sok mindent eh, ért el az elmúlt 5 év során. Hiszen eh, a fiskális stabilitás olyan dimenzióját írtuk el a Tupekkel, a Sixpackkel, az Európai szemeszerrel, a Monetáris Unióval, a Bankunióval, hogy eh, egy tőkepiaci uniót is létre hoztunk, és ez pedig a monetáris unióval kezdődött. De, hogyha belegondolunk, akkor nagyon nehéz, jó döntéseket hoztunk, de csak is akkor, amikor a válság nyomás gyakorolt ránk. Ez a dolog humánus aspektusa. És igazából a tényt ez egy picit beárnyékolja. A politika egyensúlya viszont túlságosan restriktív, korlátozó, hiszen nagyon sok volt a megszorítás. És itt most nézzük meg, hogy az Európai Központi Bank programja mihez vezet. Az Európai Központi Bank eddigi politikája sikeres volt, összehasonlítva a brit és az amerikai politikával is. Második, az Európai Unió a szabályokon alapul. Az emberek ezeknek a szabályoknak megfelelnek, betartják őket, és ez nem is kérdéses. Tehát hogyha egy tagállam eh, bizonyos körülmények között eh, nem hasonlítható össze a többiekkel, akkor segíteni kell. A harmadik megjegyzésem, remélem, hogy meg tudunk állapodni valamilyen kompromisszumban Görögországgal. Egy ilyen megállapodás pedig eh, mindenképpen azon kell, hogy alapuljon, hogy milyen sikereket értek el. Azonban a strukturális reformokat is végre kell hajtani, amelyet az Európai Unió egyéb országaiban is elértek. Tehát itt nem szabad, hogy egy buborékot generáljunk, hiszen a buborék az nem jó a jövőben sem, hiszen igazából itt önpusztító gazdaságpolitikát folytatnak vele. Köszönöm szépen, Lord Davis, hölgyeim és uraim. Jó lenne, hogyha 1 perc 30-ra csökkentenénk a felszólási időt, most pedig Saura kolléga spanyol parlament. Sí, gracias. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Valamit változtatnunk kell az Európai Unión belül, mert a szociális és, eroda, és, és gazdasági eredmények elég szegényesek. A bizottsági elnök a fiskális harmonizációhoz nem fűzött túl nagy reményeket szerintem. Az adóparadicsomoknak véget kell venni az EU-n belül, a multinacionális cégek profit áthelyező politikája ellen föl kell lépni. Ez nagyon fontos, hiszen progresszív adózásra kell törekednünk. A progresszív adózásnak kettős előnye lenne. Az első az, hogy a gazdagságot újra tudnánk osztani, a bevételt újra tudnánk osztani, és ez az Európai Unió egyik központi célja. Itt kéne előrelépni, és úgy vélem, hogy az Európai Bizottság elnökének mást is kéne tenni, mégpedig az adóharmonizáció irányába kéne ellépni. Tehát a gazdagságot, a vagyont jobban e- szét kell osztani, el kell osztani. A progresszív adózás ugyanis hozzá tehet valamit, tehet valamit a, gazdasági fellendülés érdekében, a munkahelyteremtés érdekében. Az a költségvetési stabilitás hiány viszont az expanzív adózásnak tesz jót, ez nem előnyös, és arra kérném én is a biztosokat, ahogy azt tette a bizottság elnöke is, hogy, hogy látogassanak a nemzeti parlamentekhez. Szeretném, hogy az európai szemeszter keretében ellátogatná, ellátogatná hozzánk a spanyol parlamentbe a gazdasági biztos. Köszönöm. Köszönöm. Saura úr, Ferreira úr az Európai Parlament részéről. Obrigado, Sr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, úgy gondolom, hogy itt két alapkérdésről kell tárgyalnunk, a politikák lényegéről és hogy milyen módszert használunk, hogy végrehajtsuk a politikát. Tehát a politikák szubstanciájáról igazából az ajánlások minőségét csak a végrehajtásukból, eredményükből tudjuk lemérni. 6 év, 7 év telt el 2008 óta, és Európa stagnál. Defláció van, munkanélküliség. Úgy gondolom, hogy ez tényleg kihangsúlyozza azt, hogy mekkora a belső egyensúlytalanság. A másik pedig a módszer, a közösségi módszer. Úgy gondolom, hogy most kell visszatérnünk a közösségi módszerre, és a parlament szavazta meg a múlt ciklus végén. Igazából ez több problémát okoz ez a módszer, mint megoldás. Egy utolsó megjegyzésem, igazából óriási eltérések vannak az európai országok között. Ez pedig veszélyes. Főleg akkor, hogyha betartjuk a szabályokat, amelyeket minden rugalmasság nélkül szabnak ki ránk. Igazából olyan szabályokra van szükségünk, amelyek egész Európát szolgálják, és nem akadályozzák meg a növekedést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferreira asszony, köszönöm, hogy betartotta. Gerréri úr az olasz szenátusból. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban. A legitimitási kihívásra úgy lehet csak megadni a választ, hogy az összes európai intézmény nek össze kell fognia, és megfelelő eredményt kell elérni, a gazdasági növekedést kell elérni európai szinten, különben a populisták és az euroszkeptikusok fognak győzedelmeskedni, illetve teret nyerni úgy gondolom, hogy tagállami, megőr, tagállami erőfeszítésekre és egy igazi szakpolitikai, európai szint erőfeszítésre is szükség van. Gazdasági, fiskális, beruházási és monetáris szinten is be kell ezt tenni, amelyel a növekedést tudjuk ösztönözni, és amelyel a hátrányok, illetve a problémákat meg tudjuk oldani a teljes EU és a teljes vezet szintjén kell ezt megtenni, nem csak a tagállami szinteken, hogy ez a múltban volt. Tehát koordinációra van szükség, a tagállami politikák koordinálására, de csak európai szinten lehet úgy fellépni, amely eredményhez vezethet, fiskális és monetáris szakpolitikák ötvözetével lehet ezt az eredményt elérni. Hatékonyabb szakpolitikára van tehát szükség, Úgy vélem, hogy erőteljesebb közösségi megközelítésre van szükség, és intézmény közi keretet kell kialakítani a bizottság, a parlament és a tanács között, bevonva az európai tagállami parlamenteket. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottabb gazdaságirányításra törekedni. Szerintem a kevésbé kell a tanács döntéshozói döntéshozatalára támaszkodni, kevésbé kell a nagyobb gazdasági hatalmakra támaszkodni. Köszönöm szépen. Hunk úr következik a Bundestagtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes eszmecserét folytatunk, és az első felszólóhoz csalat, csatlakoznék. És Juncker úr is azt mondta, hogy csodálja bátorságáért a görög népet. Szerintem mi is fejezzük ki csodálatunkat, hiszen mesélünk témája az, hogy mérleget vonjunk, és nézzük meg, hogy milyen kihívások vannak a jövőben. Ha Görögországra tekintünk, akkor azt látjuk, hogyha mérleget akarunk vonni, hogy katasztrofális. Katasztrofális ez a mérleg. Juncker úr azt mondta, hogy megpróbálja felbecsülni a programok szociális dimenzióját, amelyet a trojka kényszerített Görögországra. Vagy nem mérték fel a szociális dimenziót, vagy felmérték és nem vettek róla tudomást. Itt egy alapvető korrektúrára van szükség, és más intézkedésekről is tárgyalnunk kell, hiszen itt elsődlegesen neoliberális programokat alkalmaztak, neoliberális feltételeket újra orientációra van szükség. Ahogy gazdaság, közgazdasági Nobel-díjasok is ezt követelik. Tehát szólnunk kell arról, hogy európai szinten vagyonadó hogy hozható létre, hogyan lehet szociális, ökológiai szempontokra is figyelni, főleg Dél-Európa. Most Gilkiné képviselő a belga parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon fontos ez a találkozó, de önmagában nem elég ahhoz, hogy megoldja a problémákat, a demokratikus deficitet, demokrácia deficitet, amely történik mostanában gazdaság, környezetvédelmi és szociális egyensúly tévesztésre kerül sor. Újra egyensúlyt kell találni. A beruházásokban figyelembe kell venni a szociális intézkedéseket, a szociális hatásokat, de ez önmagában nem elegendő a defláció ellen kell hatni, és ez a defláció azt mutatja, hogy nem jó irányba indultunk el. Három tengelyről szeretnék beszélni. Először is a Juncker terv, a beruházási terv, ugye beszéltünk arról, hogy mennyi pénzt áldoznak erre a célra, ennek milyen hatása lesz a többi politikában, a nemzeti politikában a reális, tagállamok reális beruházási kapacitásai felmerült, illetve eh, kérdés, hogy mi lesz ezekkel a beruházásokkal. Második dolog, vízióra van szükség, energiavízióra, világos célkitűzésekkel. Az energia legyen tiszta, Európa legyen autonóm energiaterületen, ez munkahelyteremtéshez is vezethet, illetve nagyon fontos geostratégiai szempontból ez nagyon fontos szerepet játszhat a jövőben. Ha megnézzük például, hogy mi történik Oroszországban, illetve közel-keleten. A harmadik dolog pedig a költségvetési kérdések, az ellenőrzés kérdése, a szociális és fiskális, har, fiskális harmonizáció nagyon fontos az adó elkerülés elleni harc, ahogy Juker is említette, prioritás kell, hogy élvezzen. Köszönöm. Zimon képviselő következik az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. A, vála, a választás múlt vasárnap bemutatta nekünk, hogyha nem konstruktívan és előre nézve vitázunk, akkor csak az nyer, akik ellen vagyunk mi itt többségben, azok, eh, akik Európát tönkre akarják tenni, e, akik az eurót tönkre akarják tenni. Európa mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket az országokat növekedési pályára állítsa. Ebben közben eh, hibákat is követtünk el, ez normális. Eh, új helyzet alakult ki, különböző kontextusok vannak, különböző országok, különböző adottságok, nem lehet egy recepttel itt fellépni. Az Európai Bizottság megpróbál eh, valami olyan tervvel eh, előállni, amely mindenkinek jó lesz. Egyrészt rugalmasságot akar létrehozni, de aztán a költségvetési fegyelmet pedig nem akarja annyira fellazítani, amennyire egyesek akarják. Az Európai Bizottság megpróbál beruházási tervet benyújtani, de eladósodás nélkül hogyha mindent, meg, megnézzük azt, amit az Európai Bizottság és Juncker benyújtott, akkor látni fogjuk, hogy azok a kérdések, amelyek itt felmerültek, és azok a félelmek, amelyek az emberekben felmerültek, azoknak azokra a válasz itt van ebben a tervben, ami a jövőt illeti. Mindenki egymásra mutogat, mindenki másban keresi a hibát. Ezen túl kell lépni. Hogyha nem sikerül itt a nemzeti parlamenteknek és az európai parlamenti képviselőknek a közös vitában az elmúlt, az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban úgy folytatni a vitát, hogy az embereknek azt a benyomást közvetítsük, hogy Európát újra jóléti növekedési pályára állítjuk, akkor minden országban a választások során problémák merülnek fel, azok fognak nyerni, akiket nem akarunk itt látni. Köszönöm szépen Simon úrnak, mondja az elnök, nincs már túl sok időnk. Szaszi úr, Kukumasszony, Vizaj asszony és Matthias asszony kapnak szót. Utána a három jelentéstevőnek lesz lehetősége röviden még valamit mondani, és aztán 11 óra 15-kor és a többi terem, itt és a többi teremben már szakbizottsági ülés lesz Szászi úr a Finn parlamentben. Thank you very much, Honorable President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én szeretném azt mondani, hogy a nem manipulált kamatráták, az igazi piaci kamatráták vezetnek az igazi európai integrációhoz. A kamatráták harmonizációja szükséges. Az olasz és a görög kamatráták hatalmasat ugrottak, és 2015 ennek nem volt féle sem, nem volt semmiféle jele még az országokban hogyha a kamatráták ugyanolyan szinten lennének, akkor különböző politikákat lehetne a különböző országokban bevezetni, a versenyképesség, a struktúrális reformok, illetve a fiskális felelősség eh, megteremtése céljából. A, a másodlagos piac eh, pénzügyi eh, eszközeinek nem megfelelő használata megint csak nem éli el a célját, tehát a reformok elérésének egyetlen jó célja a harmonizált adó kamat kamatszint. És tulajdonképpen a gazdasági politikák végrehajtásával kapcsolatban lent kellene amúgy is legyen egy eredménytábla, hogyha, a maga, hogyha magasak a kamatráták, akkor ö, rosszul végzi a kormány a munkáját, hogyha pedig alacsony, akkor a, a kormány jó gazdasági ö, tevékenységet végez. A kormányok feladata kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Kukumá úr kapja meg a szót a ciprusi parlament részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahhoz mondanék valamit, amit Juncker úr mondott. Olyan mechanizmusokról beszélt, amelyek európai szinten hatnak, és itt igazából minden mechanizmusról van, szükség, van szó. Tehát, hogy most ez two-pack, six-pack, stratégia, szemeszter, és így tovább. Ez mind-mind nagyon bonyolult dolog, ebben igaza van, de hogyha egyszerűsítjük a dolgot, akkor sem érünk el többet. Hiszen nem fogunk ahhoz hozzájárulni, hogy jobb legyen az emberek dolga, és jobb legyen a gazdaság a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy nagyon szép szavakat hallunk, de hogyha pontosabban belenézünk, hogy mi van, ha megnézzük ezeket a terveket, akkor azt látjuk, hogy nagyon szép szavakat osztanak ki egymásnak az emberek célokról, megvalósításról, de hogyha levesszük ezt a rózsaszín szemüveget, akkor már teljesen más látunk. Igazából ezek nem segítenek abban sem, hogy a válságon túl legyünk azokban az országokban, ahol problémák vannak. És igazából ez az Európai Unió összes országára vonatkozik. Hiszen célunk az, hogy sikeresek legyünk. És hogyha a célunk az, hogy a válság következményeivel szembenézünk, akkor azt látjuk, hogy más válasz nincs, csak takarékosság, megszorítások. Ez az nem oldotta meg a problémákat. Itt Bartle úrtól hallottuk még, hogy nem, a hentes bűnös, hogyha elég a bécsi szelet. Tehát mondjuk máshogy. A receptekről is szó van, hogy hogyan süssék ki azt a bécsi szeletet. Elképzelhető, hogy a recept is hibás. A litván parlament képviseletében Köszönöm szépen, elnök úr. Csigane asszony véleményéhez csatlakozva elmondanám, hogy a nemzeti parlamentek nagyon hiányosan valósítják meg az ország specifikus ajánlásokat, amelyek a struktúrális reformokra vonatkoznak. Márpedig ezek az ajánlások sokszor észszerűek. Lehet, hogy kötelező jellegűek kellene, hogy ezek legyenek. A következő kérdésem a beruházási vagy Juncker csomagra vonatkozik. Optimizmusra ad ez okot, hiszen a befektetések megszaporodása munkahelyeket teremt. De az a kérdésem, hogy ebből ki fog majd hasznot húzni. Talán a már amúgy is jó módban élő országok, akik megfelelő társfinanszírozást fognak tudni ehhez nyújtani? azok az országok pedig, amelyek a legsúlyosabb gazdasági helyzetben vannak, nem fognak tudni megfelelőképpen részesülni ebből a csomagból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mátiás asszonynak adom meg a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy dolgot szerettem volna még egyszer kihangsúlyozni, ez már elhangzott egyébként. Évente találkozunk itt, de üdvözlöm kollégáimat a tagállami parlamentekből, és évről évre elmondjuk azt, eléggé fatális magatartással, hogy hát ennél többet úgysem tudunk elérni, ez már csak így van, de szerintem komolyan kéne hozzáfogni a helyzethez. Szerintem mindenképpen figyelembe kell venni az eddig elért eredményeket is nem igazán volt olyan eredményünk, amelyel az eurozónát megmentettük volna, nem sikerült elérni azt sem, hogy hirtelen, eh, hihetetlenül jó gazdasági eredményeket produkáljunk. Az eddig javasolt megoldások, például a beruházási csomag, elfelejtik azokat, akiknek a leginkább szüksége van a pénzre, ezek a déli országok, az LKB e vezetői is pontosan ezt a hibát követik el. Azokat az, azokra az országokról felezkez, fel, feledkeznek el, akik a leginkább rászorulóak. Valamit tennünk kell, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányt kezeljük. Az egyik kolléga elmondta, hogy a strukturális reformoknak nincs hatása a, kölcsön, a költségvetésre, ez nem igaz recesszióba és munkanélküliségbe taszítják a tagállamokat, és éppen ezért vannak gondban az államháztartások. Hölgyeim és uraim, mielőtt átadom az előadóknak a szót végzetül, azok, akik nem kaptak szót sajnos. Elnézést kérek tőlük, de parlamentek közötti szakbizottságokban is tárgyalunk majd. A gazdasági szakbizottság a PHS 3C050-ban, ez itt pont szemben van, tehát PHS 3C050. A foglalkoztatási bizottság a PHS 1A 002-ben. Ez egy emelettel lejjebb van. A költségvetési bizottság pedig itt marad, a megbeszélésünk után. Tehát gazdaság PHS 3C050, foglalkoztatás PHS 1A002, a költségvetés pedig itt marad, a plenáris teremben. Most pedig eh, fordított sorrendben adnám át a szót előadóinknak, először Bartle úr, utána Csigáne asszony, végül pedig Beres asszony. Bartle úr. Köszönöm szépen mivel nincs túl sok időnk, nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a nemzeti parlamentek a jelenlegi európai politikát attól függően figyeli, hogy milyen frakcióhoz tartozik. Az azonban nagyon jó, hogy Juncker úr látogatása és megmutatta azt, hogy az irány helyes. Simon úr az Európai Parlamentből kiválóan összefoglalta a vitát, ehhez tudok csatlakozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hát ez, hogy úgy mondjam, nagyon jó összefoglaló volt. Csigáne asszony. It really has been uh, circling around two policy options. Két politikai opcióról van szó vagy pénzügyi felelősséget vállalunk, vagy arra ösztönözünk mindenkit, hogy többet költsenek. Nos, hogyha többet arra ösztönzünk valakit, hogy többet kölcsön, honnan jön a pénz? Hogyha nem lehet egy ország, nem tud vitát felvenni a piacon, piacon, akkor hogy tudja stimulálni a növekedést? Hogy tudja ezt ösztönözni? Ez egy nagy kérdés. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, amit Juncker úr is mondott, nem a, a kiegyensúlyozott költségvetés nem megszorításos költségvetés, a kiegyensúlyozott költségvetés az józanság költségvetése. Nem lehet többet költeni, mint amennyit keresünk. Ez a józan gazdaságpolitika. Másodszor, a strukturális politika. Nem értek egyet azzal, hogy ahogy a strukturális politika lelassítja a gazdasági növekedést, és és munkahelyek elvesztéséhez vezet valóban strukturális reformokra van szükség, mert hogyha a gazdaság nem, reformál, nem reformáljuk meg a gazdaságot, akkor a beruházási terv nem működik. Azt gondolom, hogy a magas szintű egyensúlytalanság a strukturális reformok hiányából adódnak. Végül pedig szeretném kommentálni azt, ami elhangzott a rugalmassági kérdésekkel kapcsolatban a fiskális stabilitásban én is nagyon óvatos lennék eh, ebben. Természetesen, hogyha beruházásokról beszélünk, akkor nagyobb mm, eh, rugalmasságot kell eh, biztosítanunk, de nem lehet túl nagy rugalmasság sem, mert akkor látjuk, hogy az mihez vezet ez a jelenlegi helyzetben is megmutatkozott. Köszönöm szépen, Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gazdag volt ez a vita. Nem lezárni kell ezt, hanem levonni belőle néhány következtetést. Néhány ilyen következtetést levonnék először is Jean-Claude Juncker Schulz elnököt idézte, aki azt mondta, hogy nem arra vártunk, hogy a Görögországban meglegyen a választási eredmény, hogy módosítsunk a politikánkon. Szeretném elmondani, hogy az előző mandátumban, amikor arról beszéltünk, hogy a trojka működésével levonjuk a következtetéseket, ezt ne felejtsük el, hogy ezt terveztük. Ami pedig a beruházás, költségvetés, struktúrás reform erény háromszögét illeti, azt kockáztatjuk, hogy túl komplikáljuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy nem lehet kommentár nélkül hagyni az adózás kérdését. Mert ha igen, akkor olyan mechanizmusokat vezetünk be, amelyek következtében az újraelosztás gyümölcsét nem tudjuk leart, learatni. Harmadszor pedig nézzük, lássuk be azt, hogy a jövő generációja számára az alul tervezett beruházás nem annyira súlyos, mint a relatív eladósodás, amikor se infláció, se növekedés nincsen. Negyedik megjegyzés, <coughs> a Juncker tervhez visszatérve, hogyha ez nem valósul meg hatékonyan, és nem monitorozzuk hatékonyan, akkor ez nem lehet sikeres. És ebben a gazdasági kormányzásnak nagy szerepe van. Négy, negyedszer a strukturális reformokkal kapcsolatban senki nem mondja azt, hogy nem kell strukturális reformokat bevezetni, de mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan kell ezeket bevezetni, hogyan tudjuk bevonni ebbe a partnereket, milyen ritmusban, milyen ö, gyorsaságban, tempóban, ahhoz, hogy ez hatékony legyen. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Berez asszonynak, tisztelt Hölgyeim és uraim, ezzel az első fordulót lezárjuk. A három szakbizottság 11 óra 15-kor kezd és azt kérem, hogy nézzék meg a napirendben, hogy hol folytatják a munkát délután. Köszönöm.